Hello, hello. Okay, okay, now it's okay. Good. Um, um, good afternoon. Jó napot kívánok! Kis szünetünk után szeretném üdvözölni Bienkowska biztos asszonyt, a belső piaci vállalkozás és KKV-ket felelős biztos asszonyt, hogy folytassuk a struktúrált perbeszédünket, melynek témái közé tartozik az ön elfogadott MFF jogalkotási program. Szeretném megvitatni három fő témát biztos asszony, amelyek kulcsfontosságúak or single market. A belső piaci program, versenyképességi program, beleértve a KKV-ket, be, az európai statisztikákat, nagyon fontosnak tartjuk ezeket, hisz felelősnek érezzük magunkat az Európai Parlament jogalkotási javaslatai szintjén is, és valószínűleg kizárólagos hatáskörünk lesz ebben a témában. A mi felelősségünk tehát, hogy foglalkozunk vele. Következő témánk a védelmi alap, védelempolitikai alap, amely szintén a mi felelősségi körünk, illetve más szakbizottságok is bírnak itt hatáskörrel, és az űrprogram. Egy nagyon új elem, Szeretnék gratulálni egyébként ennek elindításához. Három témánk van tehát. Nagyon fontos, hogy ne csak a következő hét év finanszírozásának szempontjaiból vizsgáljuk ezt, hanem azt is megnézzük a KKV finanszírozása és általában az ipar finanszírozása miképpen folyhat, illetve az Europrogram az Európai Unió számára miképpen alakulhat a következő évtizedben. Biztos asszony, kérem, ragadja magához a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm, hogy meghívtak. Tudom, hogy nagyon komolyan foglalkoznak a különböző MFF-fel egyes témadossziéival, amelyek az önök hatáskörébe tartoznak. Magam részéről a védelem, az űr és a belső piaci programokra koncentrálnék, ám ha megengedik két szóban, még az elején általánosabb kérdésekkel is foglalkoznék. Minden költségvetés nehéz, ám ez a konkrét költségvetés még nehezebben volt összerakható, és persze egyrészt jelentős hiány adódik a bevételekben a brit kilépés miatt. Másrészt viszont növegnőttek a kiadási igények, új témák merültek fel, amelyeket sürgősen finanszírozni kell, migráció, biztonság, védelempolitika. Az Európai Bizottságban nagyon keményen dolgozunk azon, hogy az európai hozzáadott értéket adjunk, és ne a nemzeti tagállami kiadásokkal versenyezzünk. Ebben az irányban gondolkoztunk arról a három részről is, amelyre koncentrálok, védelem, űrpolitika és belső piaci programok. Ugye a védelem területén nem a semmiből, nem a nulláról indulunk, hiszen, mint tudják, az elmúlt két évben komoly előrelépések történtek védelmi együttműködésben, különösen az ipar területén, amely különösen az én asztalomra tartozik. Most a történelmi során először 90 milliót alokáltunk védelmi kutatásra. 2017-18-19-ben ez önök együttműködés és a parlament támogatásának is köszönhető siker. Aztán tavaly júniusban folytattuk az Európai Védelmi Fejlesztési Ipari, Folyam, Ipari Fejlesztési Programot 500 millióval az utolsó két évre, tehát 19-re és 20-ra vonatkozóan, és végre politikai alkut megállapodás született ebben is, önök ismerik és szavaztak róla. És kezdjük a végrehajtást. Hálás vagyok a szakbizottság támogatásáért, és külön köszönöm az előadóknak, árnyékelőadóknak, hiszen mindannyian sokat segítettek nekünk a parlamenttel és a tanácsával való triológusban. Ami meg a következő költségvetést illeti, igyekszünk léptéket emelni, magasabb, nagyra törőbb célokkal. Múlt héten 13 milliárd eurós európai védelmi alapot, az IDF-et e jelentettük be. Ez a pénz hatszor annyi, mint a mostani MFF-ben folyó két pilot program. Persze építhetünk már a korábbi megállapodásokra is, mint mondottam, nem a semmiből, nem a nulláról indulunk. Vannak tapasztalataink, vannak eredmények már most is. Ezzel a javaslattal és az új védelmi címsorral, biztonságpolitikai védelmi címsorral, ami már a következő költségvetésben indul, 6,5 milliárdot tudunk a katonai mobilitásra szánni, és a védelmi politikai ambíciókat is tudjuk támogatni. Az EU ezzel a negyedik legnagyobb védelmi beruházó lesz a világon, és itt Európában, és a, a teljes életcikluson át szeretnénk kutatástól egészen a, gyárt, a kapacitásokig támogatni a folyamatot. Az EDF első része egy kutatási fázis, erre 4,1 milliárd eurót szánunk, Fontos hangsúlyozni, hogy a programnak ebben a szakaszában a projektek az, az EU költségvetés teljes körű finanszírozást kapnak. Be kell zárjuk a technológiai ö, hiányt. A második rész a védelmi kapacitás kifejlesztése. 8,9 milliárddal és ez a prototípusok fejlesztéséről szól majd, míg a tagállamok 80%-ot kell fizessenek. 20%. Az EU-ból 80 a tagállamból megy. Aztán 5% a költségvetésnek. Disruptív technológiák támogatása, úgy, ugyanúgy, mint az IDIP-nél itt is kell egy három vállalatos minimum, legalább három tagállamból kell, hogy összeszerveződjön, és csak azokat a prototípus fejlesztéseket társfinanszírozzuk, ahol a tagállamok is vállalják, hogy közösen megvásárolják majd a végterméket. Tehát egy közös közbeszerzésben fogják megvenni majd azt, ezt vállalják. Aztán adunk támogatásokat, grant típusú támogatásokat is. Jobban megszerző a közbeszerzéseket, mint tagállami szinten. Ösztönözzük igen erősen ugyanúgy, mint az IDIP-nél. A KKV-k és a midcap középvállalatok részvételét, hiszen ágazatban nagyon sokan vannak, és a hátra átnyúló elem is nagyon fontos, külön bónuszt adunk tehát, és jutalmazzuk ezeket. Fontos, hogy az európai értékláncot erősítsük, nem csak a nagy tagállamok és nagy vállalatok célját kell szolgálja, itt szinergiában vagyunk a PESCO projektekkel. A legvitatottabb kérdés, az egyik utolsó pont, amelyel foglalkozni szeretnék, a jogosultsági kritériumok. Más szóval kiférhet hozzá az alapokhoz. az IDIP megállapodása most foglalkozunk a tanácssal, hosszan vitattuk ezt meg, szerintünk nagyon kiegyensúlyozott, nem zárja be a kaput a szélesebb körül, mint például a NATO együttműködés előtt, ugyanakkor az unió biztonsági érdekeit jól, meg, jól fenntartja. Számítok tehát a, az önök szakbizottságára, hogy fenntartjuk ezt az ambíciószintet, és az új tárgyalócsapattal indítjuk a munkát, rendelkezésekre állok. A második pont az, az űrpolitika, űrkutatás nagyon fontos területén. A bizottság két héttel ezelőtt egy 16 milliárdos űrprogramot jelentett be. Mint tudják, néhány hónappal ezelőtt, másfél évvel ezelőtt bejelentettünk egy űrstratégiát, ezzel a programmal a stratégiában meghatározott ambíciót nagyon világos, konkrét javaslatokba fordottuk, hogy Európa globális vezető legyen üzletágban. 16 milliárd egy fontos nagy összeg, keményen harcoltunk ezért az összegért, nem volt könnyű, és a kutatás az kutatásban nem sikerült integrálni ezt az összeget teljes mértékben, de már a jelentős növekmény érzékelhető a mostani költségvetéssel összevetve, és azt hiszem ez fontos vívmány. Minden okunk megvan a büszkeségre az eddig elért eredményeket, illetően az EU űrprogramokkal. Ezek világos EU eredmények, nem egy-egy tagállam eredményei. A Copernicus és a Galileo a két program, amely a legjobb infrastruktúrát és rendszert kínálják. Mind a kettő időben és a költségvetésen belül fejlődik és halad. A következő évekre az a javaslatom, hogy nagyon világosan, a folyamatosság, evolúció és adaptáció mentén haladjunk. A kontinuitás azt jelenti, hogy első célom, hogy fenntartsuk és frissítsük a most én a Galileo Tegnosz és a Kopernikuszt, hogy fenntartsuk, vagy akár fokozzuk is ezeket az infrastruktúrákat. A Glalau és az Agnos területén 9,7 milliárd eurót tervezünk beruházni, hogy kitéstjük az infrastruktúrát, fenntartjuk és a második generációra készítsük a rendszert. Célunk az, hogy egy valóban versenyképes versenyelőnyt szerezünk Európának az autonóm autók számára is felhasználható módon, és közlekedés menedzsment és biztonságvédelem politika szempontjából is fontos elem ez. A Kopernikusban 5,8 milliárd euró, ez a legfejlettebb rendszer a világon. A célunk az, hogy az EU saját autonóm kapacitását, megfigyelő kapacitását fenntartsuk, és a Kopernikus új feladata az e Európa biztonságának garantálása és a kimutatása a harcban megőr, vezető szerepő megőrzése. Két monitorunk, űr, űr, a sark missziónk is van, és egyéb alkalmazása is a Kopernikusnak. Azt akarom itt hangsúlyozni, hogy a Kopernikus adatok továbbra is ingyenes, open, nyílt hozzáférős adatok lesznek. Minden vállalatnak tudnia kell, hogy szabad, ingyenes hozzáférést biztosítunk a Kopernikus adatokhoz számukra. A második prioritásom pedig az új valósághoz való igazod, igazodás, adaptáció. Ebben a perspektívában az űrkutatás, mint a biztonság zálogát kell támogassuk, ezért két új kezdeményezést indítunk 500 millió euróval. A GovSatcom, tehát a kormányzati műholdas kommunikáció program, tehát autonóm hozzáférés kell biztosítanunk az, az űrhöz, tehát a, a kilövések révén az EU ö, követeléseket fenn kell tartani, és persze az Ariane 6-os és a Vega C hordozó rakéták működőképességét és, és ö, fenntarthatóságát is biztosítani kell az űrhöz való fizikai hozzáféréshez, és egyfajta GTI révén űr partner kapcsolatokat is fenntartunk az ilyen diszruptív technológiák elősegítésére. És az európai új, új űr módszertant is alkalmazzuk az innovatív startup vállalatok támogatására. Végül egy egyszerűsített konszolidált űrprogram keretei között némi módosítását javasoljuk az irányításnak, az Európai űrügynökség, a GSA bizottság és a tanács közötti viszonyrendszerben a prágai ügynökséget az űrprogram EU ügynökségé nevezzük át. Itt a fő üzenet az, hogy a kompetenciák egyensúlyát nem változtatjuk, nem veszünk el egyetlen intézménytől sem hatáskört. Az Európai ügynökség marad a fő partner a program végrehajtásában, a prágai ügynökség pedig továbbra is azt a feladat látja, mint most, de egy erősített szerepkört kap majd biztonsági kérdésekben. Egy célzott fejlődés, az az evolúció és nem revolúció. A fő célunk számítok a támogatásukra az EU űrprogramjaiban, hiszen ez a költségvetés szempontjából is, meg a tevékenységek szempontjából is rendkívül fontos gazdasági súlya van. Utolsó gondolatom, bocsánat, hogy hosszúra húzom, a belső piaci program, a harmadik, 25. évfordulóját ünnepeljük a belső piacnak. Egyik tanulsága az, hogy a belső piac többet jelent, mint európai szabályok bevezetését. A megfelelő végrehajtás és végrehajtatás lényegi fontosságú, és azt is megtanultuk, hogy milyen fontosak a, a puhább eszközök, standardek, jó gyakorlatok, világos információ, gyakorlati tanácsadás, innováció és finanszírozás a kkv számára. Két hete tehát egy új belső piaci programot javasoltettünk az asztalra, teljesen új formációban, széles körű tevékenységet lefedő módon, hatékony módon megszervezve 4 milliárd euróval. Lényege a KKV-k és startupok támogatása, a COSME program sikereire alapozva. Aztán az Enterprise Europe hálózat is működik, még javítottuk a szolgáltatásait, és a végrehajtás finanszírozása, valamint a belső piaci szabályok fejlesztése is olyan feladat, amely a piaci megfigyelést is szolgálja, különösen a gépjár, motorgépjárművek esetében, jobb információ és fogyasztóvédelmi eszközök finanszírozásában, például a kermékbiztonság területén folytatva a munkát, valamint a belső piaci információs tanácsadás, beleértve ebbe az új egységes digitális gateway finanszírozását, amelyről éppen múlt hónapban sikerült megállapodni. Aztán ez finanszírozza majd a kevésbé látott tevékenységeket is mint a standardizáció, az auditingben, fogyasztóvédelmi tevékenységben, standardek bevezetése. Mindezek a te tevékenységek 4 milliárd euróval a belső piaci program részét képezik. Ennyit akartam elmondani, köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Biztos asszony. Most pedig szeretném megnyitni a vitát. Krasnodemski úr a védelmi programokkal kapcsolatos jelentés előadója, és meg is adnám neki a szót. Premierze, pani komisarz, cieszę się, że... Köszönöm szépen. Biztos asszony, örülök az együttműködésnek. Elsőként néhány kedvező szót hadd ejtsek a bizottság szövegéről. Világosan látható, hogy az Európai Bizottság tekintetbe vette a parlament által korábban javasoltakat. Többek között a háromoldalú megbeszélések eredményeit is figyelembe vették az EIDP kapcsán. Itt három tagállamról van szó, a részvételről, annak lehetőségéről, hogy a nem európai vállalatokat finanszírozzák, melyek székhelye EU tagállamban van. Ezen kívül a kkv bátorításáról, a határokon átnyúló együttműködés tekintetében, és ezen kívül a technológiai áttörésről is szó van itt, valamint erkölcsi, etikai problémákról, az egyes fegyvernemek bevetését illetően. Most pedig nézzük meg a kedvezőtlen részeket. Ugye egyrészt itt minden nagyon elsietve került meg szervezésre, mert az új szabályokon, új alapokon dolgozunk, anélkül, hogy a múltból levontuk volna a megfelelő következtetéseket. Az EIDP-nek az volt az értelme, hogy az első megoldás, az megoldásokat először csak tesztelje. Azt hiszem, hogy ezt nem tette meg kellő mértékben. Úgy vélem, hogy ezt a folyamatot nem pontosították megfelelő mértékben. Másodszorban a társfinanszírozás 60% az, amit az Európai Bizottság javasol, ez nem elégséges, hiszen itt nagy projektekről van szó. Ezért ezt a társfinanszírozási arányt olyannak tekinthetjük, ami nem bátorítja eléggé a vállalatokat arra vonatkozóan, hogy merítsenek az alap ezen forrásaiból. Aztán harmadsorban az irányítás az projektek esetében, és itt a tagállamok részvételéről is szó van ebben a folyamatban. Miért is van az, hogy a kettős komitológia elvét csak a két kapacitási projektnél alkalmazzák, a kutatási projekteknél viszont nem. Miért sietünk ennyire? Először is az EIDP-re kellene gondolnunk, és aztán a teszt programra az EIDF-re kellene összpontosítanunk. Egy további kérdés. Miért is? Mik voltak az Európai Bizottság mozgató rugói, amikor az EFTA államokkal való együttműködésről gondolkodott. A Horizon Európára kell gondolnunk, tehát e tekintetben mindenképpen több információra van szükségünk, azt illetően, hogy hogyan lehet együttműködni ezen programokban, milyen szinergia, hatások várhatóak tőlük. Köszönöm szépen. Állok, köszönöm. Na, mi jelentéstevőnk az ITRE szakbizottságban. Az árnyék jelentéstevőknek adnám meg a szót, a néppárt nevében Grosztát asszony a szó. moi pas entendu mon... Elnézést, nem hallottam, hogy szólítanak, ezért nem ragadtam magamhoz a szót. Biztos asszony, először is köszönöm, hogy eljött ide hozzánk. Fontos számunkra, hogy beszéljünk önnel, számunkra nagyon lényeges témákról, és szeretném kihasználni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az ön segítségéért, amelyet nyújtott azon munkák során, amelyeket egy nagyon-nagyon rövid idő alatt kellett elvégeznünk, hogy aztán az Európai Védelmi Alapról megkezdjük a háromoldalú megbeszéléseket. Köszönöm tehát még egyszer az ehhez nyújtott értékes segítségét. Ugye itt 13 milliárdos költségvetésről van szó, a közösségi módszer megkönnyítése céljából a védelmi ipar területén. Ugye itt a biztonsági aggodalmakra is válaszolunk a polgárok részéről, ugyanakkor a jobb koordinációs igénynek is megfelelünk a tagállam részéről. Ugye itt van egyfajta kormányközi reflex a tagállamok részéről. Lényeges a kérdésem, hogyan ö, akarja ön garantálni a közösségi megközelítést ezen alap irányítását, illetően ez egy valós kérdés. És hogyan lehet ösztönözni azt, hogy a tagállamok kötelezettséget vállaljanak, hogy megvegyék azt, amit az alapból finanszírozunk, ami az űrkutatást illeti, a javasolt rendelet nagyon kedvező, arra van szükség, hogy valódi űrhatalom legyen az Európai Unió. Ugyanakkor van itt néhány csalódást keltő tény egy részről. Gotrascom projektet illeti. Ugye itt egy szekurizált kommunikációról van szó az európai kormányzati szervek között. Itt 250 millió euró, hát ez némileg csalódást keltő. Ugyanakkor itt egyfajta ambíció hiányt jelez ez a saját programunkkal szemben. Én tudom, hogy ki kellett volna bővíteni a költségvetést, és a világűrhöz való hozzáférés szempontjából nagyon fontos, hogy a bizottság összetudja fogni ezeket a kérelmeket, hiszen ebből az EU mind gazdasági, mind munkahelyteremtési, mind stratégiai szempontból csak profitálni fog. Tehát itt egy világos támogatást ad el az Európai Bizottság az intézményi kérelmek agregációját illetően, és támogatja-e a világűrre vonatkozó infrastruktúrát? Köszönöm. Köszönöm szépen. Rikő, Riké úr a védelmi programmal kapcsolatban az árnyék jelentéstevő az ALDE részéről. Euh, köszönöm, elnök úr, köszönöm biztos asszony a jelenlétét és prezentációját. Ami az Európai Védelmi Alapot illeti, ugye itt lezajlott köztünk egy vita, egy megbeszélés, erre nem kell visszatérni. Itt van ez az új javaslat, amit vártunk a védelmi alaptárgyában. Ez meghosszabbítja ezt az első fellépést, ami egyfajta projekt volt. Három kérdést szeretnék önnek feltenni. A végrehajtó ügynökség létrehozása ezen alap kezelésére megváltoztatja -e vajon az Európai Kormányközi Védelmi Ügynökség szerepét, felépítését, elveszi a helyét esetleg? Második kérdésem. Ugye itt elhangzott a szomszédom részéről, de azt hiszem, hogy ezt az a tény indokolja, hogy ez egy sürgető probléma, hogy vannak itt különböző intézkedések, amelyek egymást követik, és aztán egy végleges alap alakul ki. Gyorsan mennek itt a dolgok, és itt egy értékelési probléma vetődik fel. Ezt az első két éves tervet ugyanis értékelni kell. Ezen feltételek mellett ön szerint egy félidős revíziója ezen jogszabálynak elképzelhető lenne? Vagy lehetséges lenne? Hogy egy kicsit korrigáljunk a célon adott esetben. Végezetül, hogyan látja ön a kapcsolatot nem a szabályozóit, de a 6,5 milliárd euró és a katonai mobilitás között a CEF-en belül, illetve a védelmi alapon belül, hiszen van itt egyfajta tematikus egység, egyfajta tematikus kapacitás, amely összekapcsolja a kettőt, és azért ez a költségvetési volumen ez elég fontos végezetül, ami az űrkutatást illeti, szeretném üdvözölni a bizottság álláspontját. Most nem térek vissza a Galileo Copernicus műhold hálózatra. Itt a tagállamok képtelenek voltak a legminimálisabb fellépést foganatítani ezen témával kapcsolatosan, de szerencsére most a bizottság finanszírozza ezt. És itt visszatérek Grosztet asszony beszédére, a világörös való hozzáférés egy nagyon fontos szuverén, szuverenitási téma, sokat fejlődött ez a helyzet. A magánszektor, az amerikai, illetve a kínai magánszektor tömegesen nyomul be erre a területre. Tehát itt a kilövési programok agregációja esetleg a bizottság programjának alapvető alkotó részét képezi a jövőben. Thank you very much, colleague. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, mert Edward Martin volt ugye a védelmi programunk árnyék jelentéstevő, úgyhogy megadnám most önnek a szót. ne vous excusez pas, j'ai aucun problème d'ego. Elnézést, biztos úr, nem kell elnézést kérnie. Ugye árnyék jelentéstevő vagyok, hát számosan vagyunk ilyenek, tehát az, az abszolút indokolt, hogy nem én kaptam rögtön szót. Nos, ami az én illetékeségi körömbe tartott témát illeti szeretném kifejezni szolidaritásomat a tolmácsok mozgalmának, mostani mozgalmának. Itt nem demokratikus és illegális szabályokat alkalmaz az Európai Parlament a tolmácsok rekvizícióját illetően. Nagyon sok erőt kívánok tehát a tolmácsoknak. Ami pedig a védelmi költségvetést illeti, itt folytatom a Grosztát asszony által mondottakat ez egy új alap, tehát nem kell itt más útra lépnünk, mint eddig. Felteszem újfent a kérdésemet, de Biankovska asszony is említette ezt, és köszönöm. A támogathatossági szabályokat illetően bizonyos országokban vannak hagyományok és gyakorlatok, partnerségek nem európai országokkal. Én nagyon érzékeny maradok arra a tényre, hogy figyeljünk nagyon oda, és nagyon világosan, hermetikusan különítsük el az európai területen lévő gyártó sorokat, mert fontos az, hogy technológiai előrelépésünket csak mi élvezzük. Aztán ne legyen export, itt nem lehet fegyvergyártás, anélkül, hogy exportra ne irányuló kereskedelem ne történne. Hát nagyon elővigyázatosan kell szerintem itt eljárnunk hogy a mi illetékességi körünkben ugye kell létrehozni egy olyan listát, olyan országok listát, akikkel kereskedhetünk, másokkal viszont nem, mégpedig indokolásra ellátva ezen listákat. Ugye itt a gyilkos robot, ez nem egy olyan eszköz, mint mások, tehát nagyon vigyázzunk, hogy mit finanszírozunk ezzel az alappal. Aztán hogyha kialakul ez a rendszer, a közösségi irányítás ezen alapot illetően, akkor egyfajta közös európai védelem jöhet létre, és ezen alap célja az is lehet, hogy európai országoknak szolgáltasson fegyvereket, vagy európai part, országok partnereinek, de itt megint csak nagyon oda kell figyelni az európai közpénzek jó felhasználására, az lehet a védelmi alap célja, hogy innovációt valósítsunk meg a fegyverek gyártásának piacán, a belső piacon. Itt persze a támogathatósági szabályokat mindig oda kell azokra mindig oda kell figyelni, de a 27 európai országra kell koncentrálni. Aztán érdekes javaslatokkal állt elő Biankovska asszony. Tudom, hogy ez nem az ön illetékességi kör ez a terület, de úgy vélem, hogy a belső piac büntet minket a saját szabályaink révén. Megtiltani az európai vállalatoknak ugyanis az, hogy ők nemzetközi konkurenciában rend, nagy szereplők legyenek, ugye itt 30%-os részvételről beszélünk, ezen ágazat kapcsán, ez szerintem törékenyé teszi a mi európai iparunkat is stratégiai ágazatokban. Itt talán felül kellene vizsgálni a szabályokat, lehetővé téve, hogy az európai ipar is felfegyverkezhessen az olyan óriásokkal, mint a kínai vasútipar vagy más amerikai óriás vállalatok. Köszönöm. Köszönöm szépen. És a következő elnyékjelentéstevő a védelmi program témájában Sevalier képviselő az INF-től, és aztán áttérünk egy másik programra. Most a védelmi programról van szó. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, egyetértünk azzal a szándékkal, hogy az interoperabilitást favorizáljuk az európai fegyveripart, illetve hogy csökkentsük az amerikai technológiától való függőségünket, és behozzuk a kísérletet bizonyos stratégiai területeken. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy itt szabad nemzetek együttműködése kell, hogy ez legyen, nem pedig európai hadsereg felállítása a cél. Ugye itt a különböző fegyveriparaink együttműködtetése esetleg azt a szándékot rejt a bizottság részéről, hogy ezeket egymástól kölcsönösen függővé tegye. Ugye itt az állandó strukturális együttműködés, és ez Juncker úr szava, ez tulajdonképpen egyfajta szuverenitás aláásásával jár a védelmet illetően, sajnos ez egyfajta perspektíva, amely megvalósulni látszik. A szabad és szuverén európai nemzetekben az európai védelem célja a technológiai előrelépés lehet, és a szabad katonai együttműködés. Itt megint egy kísérlet van arra, hogy a bizottság hatásköreit kiterjesszék, és a nemzeti szuverenitásunkat ezáltal aláássák. Itt nem érje el ez a pozitív hatásokat, mert Európán kívüli vállalatok is, amelyek európai székhelyen rendelkeznek, profitálhatnak mindebből, és egyfajta technológiai függőség alakulhat ki ezáltal. A világőr programot illetően, miután ön bemutatta ambícióit, én örömmel láttam, hogy végre itt van ez az intézkedés, amely Európa szemére megmentő hatással járhat. Ugyanakkor itt ezen stratégiai ágazat tartós fennállását biztosítani kell az egyre, egyre erősebb és tisztességtelenebb versennyel szemben, és a környezetvédelmi kihívásokkal szemben. Önök viszont újra csak egy ügynökség létrehozását javasolják, ez még összetettebbé teszi a döntéshozatali folyamatot és a költségvetés növelését. Az ipar szereplői, például az Arjen vállalaté több védelmet kérnek, nagyobb szolidaritást a tagállamok részéről itt szerepel annak a kötelezettsége, hogy az európai kilövő rendszereket használják, illetve a Galileo szolgáltatást az összes elektronikus rendszer esetében, amelyet Európa területén értékesítenek, és használni kell a geolokalizációs európai rendszert. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az űrkutatási programra utalt, és annak a megvitatását most szeretnénk elkezdeni. Tozsanovszki úr az ICR e részéről foglalkozik az űrkutatási programmal. Köszönöm szépen. Biztos asszony, köszönöm, hogy ismertette a pénzügyi keretet illetve az elképzeléseit az űrkutatási program finanszírozásáról. Ez egyik azon programoknak, amely az összes tagállamra kiterjed. Egyetlen tagállam nem tud ebben részt venni, nem tud ezzel megbirkózni, minden tagállam részvételére szükség van. Amikor megnéztem a költségvetést, örömmel konstatáltam, hogy a Galileo és a Kopernikus esetében növelték a költségvetést. Ebből is látszik, hogy az űrprogram milyen jelentőséggel bír, ugyanis gazdasági tevékenységet tudja serkenteni Európában. Megpróbáltam egy részletesebb leírást találni, de ez nem sikerült. Ezért a kérdésem az lenne, hogy tekintettel arra, hogy az ügynökség szerepe egyre nagyobb, és ugye az önök, száz, az önök szándék az, hogy átnevezzék ezt az ügynökséget, ami szerintem egy jó elképzelés ugyanis túl kevés forrásban részesül ez az ügynökség. Egyre több a követelmény, egyre több a feladat, amelyet véghez kellene vinni az ügynökségnek. Ez pedig azt is jelenti, hogy több humán erőforrásra van szüksége. Tervezik-e azt, hogy a finanszírozást, illetve a személyzetet növelik az ügynökségnél. Máskülönben az ügynökség akadályozhatja is akár a további növekedést. Köszönöm szépen. A harmadik pont pedig, amelyet a biztos asszony megemlített, az természetesen az egységes új egységes piaci program a KKV-kra nézve. Itt van velünk az árnyék jelentéstevő, aki a néppárt részéről ezzel az anyaggal foglalkozik, eh, Paul Rübik. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy eh, mindannyiunk számára fontos meggyőződnünk arról, hogy Európa eh, ereje attól függ, hogy a, közep, hogy a kis és közepes méretű vállalatok milyen támogatásban részesülnek a scaling up, illetve az értékképzési lánc az alapja annak, hogy az adó bevételek szintje is pozitív maradjon. Ezzel pedig természetesen Európa szociális kompetenciáit is erősíteni tudjuk, javítani tudjuk azt a szintet, ami már most is világszinten jó. A program szerintem egy komoly kihívást jelent. Biztosítanunk kell azt, hogy az innovációt előmozdító és jó gondolatokat kivitelező vállalatokat a globális piacokon is segítsük, támogassuk őket, és ezáltal biztosítsuk a foglalkoztatás növelését Európában, főleg azokon a területeken, azokban az országokban, ahol a fiatalok körében a munkanélküliség jelentős. Éppen ezért ez a program nagyon komoly szerepet tölthet be. Azt is tudjuk, hogy a védelmi alap, illetve az űrpolitika terén pont a KKV-k azok, amelyek az innováció szempontjából nagyon keresettek. A Galileo, Copernicus eh, és az EGNOS is eh, olyan startup központok, amelyek eh, a jövőben is biztosíthatják, hogy éllovasokká váljunk ezeken a területeken. Európa így is, Európa korábban is világszinten állt, és hogyha megnézzük az Európát körülvevő geopolitikai helyzetet, akkor azt hiszem legfőbb ideje annak, hogy a kapacitásainkat kellő mértékben erősítsük. Úgy gondolom, hogy pont az új tagállamokban nagyon komoly lehetőségek adottak, hiszen a technológiai oktatás ott mindig is kiváló volt, éppen ezért új esélyek kínálkoznak. Főleg, ha figyelembe veszük, hogy ma például arról értesültünk, hogy Trump elnök egy új katonai, egy új hadsereget tervez a világűrbe, ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell. Hogyan lehet a műholdakkal szemben küzdeni, illetve hogyan lehet a kommunikációt akadályozni, hogyan lehet ezt befolyásolni műholdak által. Azt hiszem, hogy Európában e tekintetben jó helyzetben vagyunk, de az is igaz, hogyha élovasok szeretnénk lenni, akkor többet kell tennünk. Éppen ezért én azt szeretném, hogy nem csak a 2019-es költségvetés kapcsán, hanem a több éves pénzügyi keretben is a, ezt a programot, és erre kérném is Buzák urat, hiszen ez a mi hatáskörünkbe tartozik. Ez egy olyan feladat, amelyel, amelynek kialakításában nekünk is részt kell vennünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégának a hozzászólását, most pedig Nibler képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák, nem szeretnék kommentárt hozzáfűzni az elhangzottakhoz, csak azt szeretném jelezni, hogy ez egy kitűnő program, kitűnő alap, amely alapján vitázhatunk. Az űrprogramra szeretnék utalni, illetve annak az irányítási struktúrájára rákérdezni. Láthattuk, ön is említette, hogy számos szervezet, intézmény létezik, amely irányítja ezeket a programokat. Elég kaotikus a helyzet, ha mondhatom ezt így, ott van a GSA, az EASA, különböző ügynökségek, részben a Frontex, az EMSA is részt vesz ezek irányításában, úgyhogy nagyon jónak tartom a javaslatát azzal kapcsolatban, hogy egy átláthatóbb irányítási struktúrát hozzunk létre. Ugyanakkor volna egy kérdésem, a tervezés konkrétan hogyan néz majd ki. Ez az űrprogrammal foglalkozó ügynökség egy olyan ügynökség lesz, amely a kapacitásokat összekapcsolja a többi ügynökségtől, illetve milyen lesz a kapcsolat az, az ügynökség, az EASA és a bizottság között. Hogyha ezt egy kicsit meg tudná esetleg világítani, mit terveznek, illetve operatív szempontból ez hogyan működne. Ha ilyen ismereteink lennének, könnyebben meg tudnánk ítélni a helyzetet. És végül, elnök úr, a szinergia hatásokra szeretnék még utalni. A polgári és a védelmi terület közti hatások kihasználása. Jónak tartom ezt az elképzelést, de hogyan kívánják ezt kialakítani, és a kolléga is említette már, a finanszírozás fontosságát. Úgy gondolom, hogy ezen a területen sokkal többet kellene az űrprogram rendelkezésére bocsátani a több éves pénzügyi keretben is. Köszönöm. Thank you very much, Köszönöm szépen, tisztelt kolléga. Mások nem jelentkeztek, úgyhogy ha folytathatnám annak kapcsán, amit Nibler asszony mondott az imént, az én véleményem szerint nagyon jó lenne, hogyha az európai űrstratégiát jobban elő tudnánk mozdítani, például a fiatal generáció körében, ha össze tudnánk hasonlítani az Európai Unió helyzetét másokkal, akár Kínával is, és a stratégiánkat jobban ösztönözni tudnánk, hiszen ez az ágazatnak is kedvezne, ez az egyik dolog, a másik pedig, az új egységes piacra kapcsolatos program a KKV-k számára, hogyan tudnánk a KKV-kat jobban támogatni. Az elmúlt 10-15 programban a COSME program biztosította ezt a stabilitást, hiszen a vállalkozások nagyon jól tudták, hogy mi a helyzet. Most pedig egy új megközelítés kezd kialakítani több millió vállalkozás számára azt hiszem fontos lenne tudni, hogy hogyan kívánják finanszírozni ezt a programot. Egyszerűbb volt a helyzet, hiszen egy ilyen, KK, egy ilyen közepes vagy kisméretű vállalkozásban általában 15-20 ember könnyen tudta, hogy hogyan készítsen elő egy új javaslatot, hogyan dolgozzon ki a finanszírozás szempontjából egy új javaslatot. Most nehéz a helyzet mire számítsunk, mit várhatunk el a finanszírozás szempontjából. Azt hiszem, hogy ez mindenki számára kulcsfontosságú, mást nem látok más jelentkezőt, úgyhogy a biztos asszonynak adnám meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a hozzászólásokat. Általában úgy érzékeltem, pozitívak voltak, és persze értem, vannak aggályok és kérdések is, hiszen bevezetőm általánosságban mozgott. Például az úrpolitika területén. És persze látni kell, hogy a közeljövőben meg kell vitatnunk majd magát a költségvetést is, és akkor külön kitérhetünk egyes témákra. Először is tehát, ketten, hárman is kérdezték, hogy miért haladunk ilyen gyorsan. egy általánosabb ügyben. Ugye az előző mandátum és az első előző bizottság is arra törekedett, hogy, hogy a költségvetés végrehajtás elindul január 1-ével. Hát itt is ez a tervünk minden programra vonatkozóan. Ugyanez lenne az időzítés, és persze ezért kell az időközi áttekintést is megfelelően időzíteni, hogy ezt a javaslat is tartalmazza. Ám még ennél is fontosabb az, hogy például a védelempolitikában nem tudunk ilyen gyorsan haladni, akkor 2021-ben akár el is veszhet a következő költségvetésben a finanszírozása. Ezért van az, hogy persze gyorsan haladunk, ugye, de hát a program tárgyalása jó haladt, és ez nagyon értékes volt számunkra. És hát ezért haladunk ilyen gyorsan, ezért olyan fontos az ütemezés, a haladás. Fontos, hogy mindenről döntés szülessem, még azelőtt, hogy a következő MFF felindul. Különben elvész a finanszírozás lehetősége. Persze ide áttekintést is, javasolják, és építünk arra, amit már tudunk. Reméljük, hogy míg miközben a programokat megvitatjuk, és a következő megfelelő kiadásukat, hétről hétre a jelenlegi EDIP-ből is szerzünk tapasztalatokat, hogy milyen típusú projekteket mutatnak be a tagállamok és a vállalatok. Ez is segít majd. Tehát az egész egy Teljesen új program, új eszköz, és minden intézmény, meg a tagállamok, meg a vállalatok is kell, hogy igazodjanak az újdonságokhoz. Hogy tesszük mi is a bizottságnál. A társadalmazási arányt illetően Krasnodemszki úr 60%-ot említett. Csak tisztáznám, a teljes körű finanszírozás lesz 100%-a a prototípus előtti kutatásnak bizony Európai Uniós 20 hozzáleg. 80, 60 százalék. Tehát ezek azok a szakaszok, számadatok, amelyek kevesebb vannak. 100, 20, 80 százalék az egyes ciklus, életciklus szakaszokban. Hát ugye a források korlátozottak, ugyan hatszor annyi mint a mostani MFF alatti programban az IVIP-re, de a védelmi ágazatok persze ezek nem olyan nagy, nagy pénzek. Hatékonyság, innovációs technológia. Ezek azok a területek, amelyekre koncentrálunk. A tagállamok és az ipar is örömmel látja, hogy még ez a 20%-os arány a prototípus szakaszra is, hát üdvözlendő. Nem tudjuk, mi lesz a tárgyalások eredménye a programban, de az, hogy 13 milliárd euró rendelkezésre áll, nagyban különbözik a 900-tól. A részvétel kérdése tagállamok részéről ugye először is a belső PC szabályokat tiszteletben kell tartsák a vállalatok, különösen gondolok itt a közbeszerzési szab irányelvre, és persze van egy védelmi megállapodásunk ezekkel a tagállamokkal, ez a két aspektus teszi őket jogosultá a programra. De részt kell vegyenek a finanszírozásban is, éppen úgy, mint bármely EU tagállam, a külső vállalatok. PESCO projektek. Itt megpróbáltuk szorosan együttműködve Federica Magarinival és a közle buszbiztossal, aki a közlekedésért felelős, hogy a programok koherenciáját biztosítsuk, hiszen ez a legfontosabb. Ezért javasoljuk a 10%-os megnövekedett társfinanszírozást a PESCO projektekben. Tehát még több ösztönzőt nyújtunk a PESCO keretekben működő projektekre. A tagállamokra vonatkozóan is volt egy kérdés. Grasztett asszony részéről. Közösségi módszertan ügyében is miért kell minősített többség? Együttműködés, hatékonyság, jobb érték a közpénzért elvérvényesülés Európában a célok ám a döntő rész a tagállamok kezében van. A tagállam dönt a prioritásokról, a tagállam dönt a kapacitás fejlesztési tervről. Kapcsolódik ez persze Federica Mogherini tevékenységéhez. Ők döntenek a specifikus projektekről. Persze a bizottság részéről közvetlen menedzserése folyik a programoknak. Talán előre szaladtam egy kicsit, a válaszaimban. Ez azt jelenti, hogy a bizottság értékeli a projekteket, és a döntéshozatal végsősorban a tagállam kezében van. Kapacitás, prioritás mind-mind a tagállamban dől el. Mi van még? Próbáljuk biztosítani a közösségén volt szerten érvényesülését is, amit említett. Az Európai Védelmi Ügynökség szerepéről hol is van ez? Nagyon erős lesz az együttműködés az IBM-ben. Fontos szerepet játszik ez a felfelé haladva is, upstream, tehát meghatározva a tagállam szintjén a, projekt, a projektásokat, és lefele pedig downstream irányban projektmenedzserként. EU pénzekről van szó, ezért közvetlenül menedzserük a programokat, az EU szabályok szerint kell ezeket a pénzeket felhasználni, és ezért az Európai Bizottság, nem én, hanem nyilván majd az utódom, lesz felelős azért, hogy kezeljék ezeket, kezeljék ezeket a pénzeket. Az időközi áttekintést már említettem. Derogációk. Igen. A trialógusok során mindig azt az álláspontot követtem, hogy az EU vállalatok számára adott EU pénz. Ám ezt nem olyan könnyű meghatározni a szektorban az ipar sokszor rá kérdéseket tett fel, hogy hogy nem lehet együttműködni harmadik országokkal ebben a programban. Ezért kell megköszönjük az Európai Parlamentnek a támogatást, mert csak ezt a pontot megvitatni órákba került a, a triológus során. Itt két derogáció van egyik az EU-ban működő vállalatokra. Ott gondolom, ha nem, effektíven nem európai ellenőrzés alatt, olyan vállalatok, amelyek az EU-ban működnek, de az ellenőrzésük nem teljesen európai. Aztán ezek három szigorú kritériumnak kell megfeleljenek. Egyrészt látásbiztonság, másrészt a biztonságos információ védelme, a bizalmas információ védelme, és az IPR, a szerzői jogok szellemi tulajdon Európában kell maradjon. Ezek pontosan olyan kondíciók, mint amik globálisan érvényesülnek, mikor egymás vidám piacára lépnek. Ezek jól le vannak írva, ugyanakkor kiegyensúlyozottak is. Lehetővé teszi például a NATO-ban való együttműködésünket. Nem EU államokkal, NATO szövetségesekkel, mint Kanada, az Egyesült Államok. Tehát nagyon hasonlítanak ezekhez az együttműködésekhez amelyek, és amelyek azokhoz a feltételekhez, amelyeknek az európai váltók kell megfeleljenek máshol. Ügynökségek. Nagyon sarkosan szeretnék fogalmazni, itt nem hozunk létre új ügynökséget. Határozottan nem. Van két intézet, intézmény, az Európai űrügynökség és a GSA Prágában, csak az irányítást szeretnénk karcsúsítani. Tehát nincs új ügynökség, nincs hatáskörök elvétele egymástól, vagy átadása, hanem az evolúció menete ez, alkalmazkodunk az új helyzethez, az Európai Bizottságnak sokkal több a hatásköre és a felelősség az űrprogramban, ehhez alkalmazkodunk, nem történik semmi más. Persze a GSZ-nek nagyon sajátjogos és nehéz helyzete van a bérezés és a műveleti költségek tekintetében nem növeltük a költségvetését az ügynökségnek, de tervezzük azt, hogy a programok alapján sokkal több műveleti költségkeretet kapnak a programokra. Tehát a bérköltségekre és operatív műveletekre való összegek megvannak a GSZ-ben, Prágában. az űr, űrbe való kijutás lehetősége. Itt is világosan akarok fogalmazni. A mandátum elején már leszögeztem, hogy Európa autonóm módon hozzáférés kell kapni az űrhöz, ez pedig európai kilövéseket, hordozó rakétákat jelent. Ez egy prioritás két lépésben akarjuk ezt. Mondtam. Egyrészt a kilövésekre vonatkozó európai igények agregálása, Grosztot azt is említette, az Ariane 6-ra és a Vega C-re rakétákra vonatkozóan is, és a pénz egy része a a földi infrastruktúra adaptálására megy majd. Tehát erről e, ezt elirányozza a javaslat. Martin úr. Mint mindig megint egyetértek önnel. Világosan beszéltem EU pénz EU vállalatoknak megy, hogy a technológiai hiányokat leküzdjék, innovációra, a mi innovációnkra menjen. Jó kell tudnunk, hogyha európai pénzt teszünk el technológiai fejlesztésekbe, az nem mehet át harmadik államokba. Tehát a program célja alapján akár vissza is követelhetjük a pénzt hogyha nem így használják fel. Szerintem ez a kérdés, legyen egy személyes megjegyzés, de akár biztosként is mondhatom, hogy mi és önök, mint az Európai Parlament remélhetőleg jövőbeli képviselő is, az új versenyszabályokról is kell, hogy gondolkozzanak, hiszen ez is egybeesik azzal, amiről tárgyalunk most. Itt is értettek önökkel, a két derogációval és a három feltétellel igyekszünk mindent megtenni, hogy megőrizzük a technológiát, az RPA-t, mindent, amit elértünk Európában ebből a pénzből, hogy fenntartsuk ezt, ám a versenyszabályokat újra kell tárgyalni Európában szerintem, mert nem esnek egybe azzal, ami globálisan történik körülöttünk. De hát ez csak inkább egy, legyenek egy személyes mondat mindössze. A GovSatcom-mal kapcsolatban is volt egy kérdés. Mint tudják, ez az űrprogramunk része. ahol sokkal erősebb kapcsolatokra számítunk a védelemmel. Teljes körű költségvetés rugalmasság van ebben. Az űrprogramunkban ez egy új címsor lesz, mint őszintén elmondtam a klímaváltozás elleni harccal együtt, meg a a biztonságpolitikai része is teljesen új lesz ennek. Egy pillanat. Mindjárt megtalálom a feljegyzéseimet. A kormányzás témájáról már beszéltem. Úgy gondolom, hogy még mindig folyik a konstruktív és nagyon jó vita az Európai Ürügynökséggel, hiszen nekik is alkalmazkodniuk kell ehhez az új helyzethez. Kölcsönösen szükségünk van egymásra, hiszen nincs még egy olyan európai intézmény, amely ilyen szakértelmet, szaktudást halmozott volna fel, és amely végre tudná hajtani a jövőre vonatkozóan a programjainkat a források felhasználásával. Tehát, ahogyan elmondtam, itt nem egy revolúcióról, hanem evolúcióról lesz szó. A kozme kapcsán lehet, hogy egy kis félreértés történt. Tudom, hogy a név megváltozik, talán, de ugyanaz lesz a program, mint eddig, egy milliárd eurós költségvetéssel. 4 milliárd áll tehát az egységes piac rendelkezésére, és ebből 1 milliárd ugyanarra a programra vonatkozik, mint ami eddig a COSME volt. Én küzdök ezért, nem akarom azt állítani, hogy az én hibám lett volna. Tudom, hogy ez egy fontos program, ez egy olyan program, amely az európai vállalatokra vonatkozik, és nagyon jól értékelték. Éppen ezért én és a bizottsági szolgálatok küzdünk a fennmaradásáért. Itt nem arról van szó tehát, hogy eltűnne, vagy máshová kerülnének a részei, a program a jelenlegi formájában fennmarad. Mi volt még? Azt hiszem, hogy mindent megválaszoltam. Biztos asszony. Rengeteg téma volt ez, és különböző programok egy biztos kezében. Egy nagyon nagy főigazgatóság foglalkozik éppen ezért ezekkel a kérdésekkel. Köszönjük szépen, hogy elnézést, egy pillanatot kérnék, mert eszembe jutott, hogy a katonai mobilitásról is elhangzott egy kérdés, illetve az együttműködés együttműködésről. Természetesen Bulc eh, biztossal szoros az együttműködésünk. Ami legfontosabb most az Európai Bizottság számára, de természetesen a eh, tagállamok is eh, ezt így látják, ki kell dolgoznunk azok körét, akik a katonai mobilitás keretében támogatásra jogosultak. Ez lenne az első lépés, és aztán ezt tovább kell fejleszteni egy második lépésben. Köszönöm szépen! Csak gratulálni tudok a rengeteg munkához és az előkészületekhez, hiszen ezek nagyon fontos programok a reálgazdaság szempontjából, az űrstratégia, az űrpolitika szintén a reálgazdaság érdekét szolgálja. Köszönöm szépen, köszönöm biztos asszony, hogy ismét eljött hozzánk. A jelentésünket el fogjuk készíteni, júliusra kész lesz, eh, ahogyan ígértük, az a jelentés tervezet, és az ITRA bizottság szorosan együtt fog működni az ön főigazgatóságával, és eh, önnel is természetesen. Köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm, és várom önökkel az együttműködést. Hogy felgyorsítsuk ezt a munkát. Igen, 8 hónap áll rendelkezésünkre, hogy lezárjuk a tárgyalásokat a román elnökség alatt. Az osztrák és román elnökség alatt. Köszönöm. Uh, uh, next. Tisztelt kollégák, a következő napirendi pontunk rendkívül izgalmas, számomra legalábbis. Műhely találkozó, a Brexit és az IKT politika. Kaptak valami ilyesmit, mert ezt fogják néhány percen belül ismertetni, és fantasztikus képviselők látogatnak hozzánk szigetekről, nem brit szigetekről, hanem tévedek, hanem úgy egyáltalán szigetekről, Írországról. Az ITRE egyetlen teljes jogú ír tagja, Sean Kelly, azt kérném, hogy ön elnökölje ezt a nagyon fontos műhely találkozót, amely arról szól, hogy az IKT politikára hogyan hathat a Brexit, és hogyan tovább az EU27-ek szempontjából. Nagyon érdekes lesz ez. Kedves Son, ha megkérhetnélek, hogy vedd át tőlem az elnöki széket az elkövetkezendő órára.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 Okay, ladies and... Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy eh, helyettesítettem nagyra becsült elnökünket, Jerzy Buzeket, és elnökölhetem most ezt a nagyon fontos eh, műhely találkozót, amely a Brexit eh, és az IKT politika témájával foglalkozik. Nem tudjuk megkerülni a Brexitet, hogy a végén mi történik, az majd kiderül. Minden esetre kitűnő előadók most a vendégeink, akik ismertetni fogják ezt a témát. Körülbelül 10 perc áll minden előadó rendelkezésére. Ezt követően pedig, ahogyan az lenni szokott, a képviselők észrevételeket vagy kérdéseket is megfogalmazhatnak. Körülbelül másfél órát terveztünk, tehát meglátjuk majd, hogy mennyi időt vesz igénybe. Az első előadó a mai délutánon J. Scott Marcus, aki áttekintést ad nekünk arról, hogy a Brexit milyen hatást gyakorolhat az IKT politikára, és milyen lehetőségek nyílnak az EU 27-ek előtt. Scott Marcus a Brüggel egy brüsszeli székhelyű think tank kutatója, a szabályozási politikával foglalkozik a hírközlési kommunikáció szempontjából számos könyv szerzője is, úgyhogy nem véletlenül ő az első előadónk ma. Scott Markus parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Az észrevételeim megpróbálják a többi előadó számára is felvázolni a kontextust, adnék, felvázolnám a hátterét a későbbi előadásoknak is, amelyek majd részletesebb aspektusokra is kitérnek, mint az innovációs politika, a kutatáspolitika, illetve a szabályozás és a döntéshozatal. Ezen területeket tehát mind szeretnénk lefedni. A diák úgy tűnik, hogy csak a fele látszik, a képernyőnek. Minden esetre akkor el is kezdeném. Az Egyesült Királyság EU-val való távozása, amire 2019. március 29-én kerül sor, lényegi hatással lesz komoly hatása lesz az Egyesült Királyságra, és talán kevésbé lesz nagy kihatása az EU 27-ekre, de ez, az, ez utóbbi az, amire most összpontosítani szeretnék. Ez a hatás különböző módon jelentkezhet majd. Egyfelől csökkenni fog az csökkenteni fognak a kutatók és innovációval foglalkozó szakemberek közti kapcsolatok az EU és az Egyesült Királyság között. Egy második aspektus pedig a szabályozó és politikai kontextus szempontjából szintén csökkenni fognak a kapcsolatok. Továbbá a méreggazdaságosság is csökkenni fog, és mindezek befolyással lesznek Ezekre a témákra szeretnék kitérni, amennyiben a diák is láthatóvá válnak. A kilépés formája lényegi hatást fog gyakorolni. Az eddigi vita alapvetően Norvégia mm, kontra Kanada szempontjából világította meg a helyzetet, de tudjuk, hogy más lehetséges eh, elképzelések is eh, vannak. Az újságból is eh, tájékozódhatunk arról, hogy nagyon sok még a bizonytalan tényező. Az egyik lehetőség például az, hogy az Egyesült Királyság végül úgy dönt, hogy nem lép ki az Unióból, ennek úgy tűnik, hogy kicsi a valószínűsége, de nem kizárható tényező ez sem. Egy másik lehetőség az az, hogy az Európai Gazdasági Térség tagja lesz az Egyesült Királyság, ami most még nem tűnik valószínűnek, de nem kizárható. Lehet, hogy kétoldalú megállapodásokat köt az ország, mint például Svájc. Egy további lehetőség pedig az, hogy a kapcsolatok egy szabad kereskedelmi megállapodáshoz hasonlítanak majd, és egy utolsó nem kívánt esély az az, hogy megállapodás nélkül kerül sor a kilépésre. A lehetőségek valószínűsége eltérő, és nyilván a hatásuk is eltérő. Mi történik akkor, hogyha az Európai Gazdasági Térség tagja lesz az Egyesült Királyság, mint Norvégia? Ebben az esetben a következmények korlátozottak lesznek. Az összes többi forgatókönyv a szabályozás és a szakpolitika szempontjából változó helyzeteket idézhet elő. Például ugye a roaming, vagy a továbbított személyes adatok. Ezek olyan területek, amelyekre valószínűleg kihatással lesz a Brexit, és ezek a legszembetűnőbb példák. Az a terület, ahol a legnagyobb rugalmasság figyelhető meg, a kutatópolitika, a kutatási politika. A koordináció alapvetően a Horizon 2020-as programon keresztül valósul meg, és ez a program nem csak az EU tagállamok felé nyitott, hanem az európai gazdasági térség tagjai is részt vehetnek ebben, így például Norvégia, és az igazság az, hogy minden tag részt is vesz ebben. Svájc számára is lehetséges a részvétel, Svájc ugye kétoldalú megállapodásokat kötött, ugye a szabadkereskedelmi térség tagja, de nem a gazdasági térség tagja, és olyan országok előtt is nyitott, mint Izrael vagy egyéb fejlődő országok. Izrael esetében az Európai Unióval való kapcsolat más területekre nem terjed ki ilyen módon, de vannak társult országok is, amelyek így részt vesznek, és gyakorlatilag ugyanolyan előnyökre tesznek szert, mint az EU tagállamai. Tehát ez a két példa, amelyet megemlítettem, az egyik ugye a barangolás, a másik pedig a személyes adatok továbbítása. Az angol kormány álláspontja eddig az volt, hogy a roaming esetében a változás nem fog bekövetkezni, a nagy szolgáltatók ugyanezt állítják, hogy ez valóban bekövetkezik-e, nehéz előre jósolni. Amit az Egyesült Királyság irányítani tud, az a hazai nemzeti szabályozás, viszont a szolgáltatók közti nagykereskedelmi kifizetéseket nem fogják tudni befolyásolni az EU 27-ekben, ahol a barangolás kedvezményezetjei az EU állampolgárok. Tehát ezen fizetések költségek, és felmerülhetnek problémák, hogyha a költségek meghaladják az árakat. A Roam Like at Home kapcsán felmerültek ezzel kapcsolatos problémák, de ahol nem szabályozzák a nagyker árakat, ott problémák merülhetnek fel. Egyes szolgáltatók, mint a Vodafone, például internalizálhatják a költségeket, egy virtuális szolgáltatónak erre nincs módja. Ennek tehát természetesen lesz kihatása. Az EU 27-ek szolgáltatói sokkal jobb alkupozícióban lesznek, mint az Egyesült Királyság beli szolgáltatók, és én arra számítok, hogy kevesebb lesz a probléma az EU 27-ek számára, amennyiben az Egyesült Királyságban használják a roamingot, mint fordítva, hiszen a legtöbb uniós szolgáltató jobb pozícióban van, és ezért jobb árakat tud érvényesíteni, de meglátjuk majd, hogy ez hogyan érvényesül a gyakorlatban. És ha már vannak diák, akkor haladjunk velük. A következő téma, amire szerettem volna áttérni, ez az adatok transfere. Az általános adatvédelmi rendelet a GDPR értelmében a személyes adatokat köröztetni lehet az Európai Unió tagok és az EEA tagok között. A harmadik országokra a rendelet más rendelkezései vonatkoznak. A múltból tudjuk, hogy azon rendelkezések, amelyek kedvezményezettje volt az Egyesült Királyság. Ezt a 2015-ös REMS határozat blokkolta, és szükségesé tette az adatvédelmi pajzs létrehozását az EU és az Egyesült Államok között. Nyilván önök ismerik ezt. Ezen rendelkezések hatása még nem bizonyított, és bizonyos kockázatokat is felvet. Ugyanakkor azt hiszem elmondhatjuk, hogy hasonló helyzet előállhat, amikor az Egyesült Királyság már nem tagja az EU-nak. Arra számíthatjuk, hogy ha ugyanezt a kérdést teszik fel hasonló körülmények között a bíróságnál, hiszen a felügyelet nem annyira eltérő az Egyesült Királyságban, mint az Egyesült Államokban, akkor feltételezhető, hogy hasonló döntést hoz a bíróság, nevezetesen szükségesé tesz egy adatvédelmi pajzsot. A következő a szabályozási szakértelem. A következő előadó részletesebben fog erről a témáról szólni. Ugyanakkor a lényeg az az, hogy a, ez a fajta szakértelem jelentősen hozzájárult az elektronikus hírközléssel kapcsolatos szabályozási keret kidolgozásában, hiszen ez most elvész. A berek és egyéb testületek szempontjából ez lényeges. Lehetséges lesz továbbra is koordinálni. A berek például meghívhat más államokat is megfigyelő státuszban, ezt tették például Svájccal is és úgy gondolom, hogy mindenki egyetért azzal, hogy ennek, hogy ez egy jó döntés volt. Tehát a koordináció továbbra is lehetséges ami pedig az Egyesült Királyság kutatóinak és innovátorainak a piachoz való hozzáférését illeti. Az Egyesült Királyság nagy ösztönzője volt a kutatásnak, a mesterséges intelligencia terén például az Egyesült Királyság nagy szerepet játszik, ezért a koordináció csökkenését mindenki megérezné. A koordináció most alapvetően a Horizon 2020-on keresztül zajlik, nem EU tagok társultaként részt vehetnek a Horizon 2020-ban, ami azt jelenti, hogy ez egy választható út lenne minden egyes forgatókönyv esetén, kivéve, hogyha kemény Brexit valósulna meg, és ez mind a, mindkét fél érdekét szolgálná. Tehát attól függően, hogy a Brexit milyen formát ölt, ez befolyásolja majd a különböző forgatókönyveket, hogyha a norvégia stílusú megállapodás érvényesülne, mm, csekély lenne a befolyás. Ha mm, folytatódna a kapcsolattartás a szabályozó hatóságok és az IKT hatóságok között, a helyzeten ez alapvetően nem változtatna, és ezzel visszadnám önnek a szót, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kiváló volt a hozzászólása, még az időzítése is. Az Európai Parlamentben aranyat ér a hozzászólási idő, és ebben ön jól gazdálkodott. Második hozzászólunk. Beszek Kettering úr, aki a digitális innováció jövőbeli kihatásait taglalja majd a EU 27-ekre. A City szakpolitika kutatója az Európában működő legnagyobb e témával foglalkozó kutatóintézet részéről. Bász, köszönjük, hogy eljöttél, a parancsolj! Köszönöm, hogy meghívtak. Szeretném a brit álláspontot kidomborítani a digitális innováció tekintetében és a Brexit potenciális kihatásait. Rövid áttekintést szeretnék adni. Először a brit álláspontról a digitális innovációban, főirányító erejéről, ekoszisztéma ICT kiadások Nagy-Britanniában az európai fejleményekkel összevetve, elektronikus kereskedelem, internetplatformok következő témám, és zárásként áttekintek néhány hatást a digitális belső piacra, és aztán néhány vitapontot is felvetek. A díja magáért beszél. Globálisan London, a Silicon, Szilícium völgy után és New York után a harmadik legnagyobb technológiai hub központ, a legfelettebb Európában. Van néhány város még, ami szintén jól szerepel, tekintetben, mint Berlin, Amsterdam, Párizs, de a piaci és a pénzhez való hozzáférésben London előttük jár. Globális szereplőként, tehát élen jár. Fontos, hogy hozzáférésünk legyen ehhez. Akkor is, ha nem lesz a tagja az EU-nak. Az erős pénzügyi ágazat jelenléte is fontos, a, a technológiai innováció és a pénzügyek közötti összefüggés révén is egyfajta áteresztő kapu Európa többi részén számára Amerikához. A nyelvi, kulturális kapcsolódások miatt is, meg a kockázati tőke technológiai innováció szerepében levő hasonlóságok miatt is. egy nagyon átfogó dia, amely kicsit talán túl részletes, ám néhány fontos pontot tartalmaz. A lista elején ugye a völgy áll, amely minden technológiai innovációs hub központ előtt áll. Ezt elég sorosan követi New York City, és aztán jön London. Tehát innováció, startupok finanszírozása, kulcsfontosságú, kritikus fontosságú a digitális innovációban világszerte és releváns látni azt is, hogy a piacokhoz való hozzáférés Londonban és általában Nagy-Britanniában egyik legerősebb tényező. Az egyetlen pont, ahol a többi európai város jól szerepel, a tehetséghez való hozzáférés. Ugye a, a, a tehetség, a, a, tehetséges emberek lépnek be a, a brit piacra könnyen Európából, a Brexit után ez is változni fog. A másik aspektus, amely Scott üvegezéshez kapcsolódik, hogy, hogy milyen formát majd a Brexit. Látjuk, hogy London a legerősebben növekvő ilyen központ. A növekedési indexe. Stockholm is egyébként, meg, meg Tel Aviv is. De az Európai Unión kívüli központok nőnek a leggyorsabban. Berlin is jó fejlődik, de London a jövőre vonatkozó is jó, jó potenciállal bír a növekedés szempontjából. A másik elem, amit szeretnék megvitatni, az RCT és kutatásfejlesztési kiadások. Az, a mesterséges intelligencia, robotika, ezek is olyan területek, amelyek nagyon fontosak a fejlődés szempontjából. A Britannia ezekben vezet mesterséges intelligenciában van egy nagyon fontos hátterük, a Shearing Institute, nagyszerű vállalatok működnek ott e- ebben a szektorban, a Google uh, sikere mögött a DeepMind nevű brit vállalat áll például, amelyet felvásároltak. A mesterséges intelligencia hardware chip hátterében is a brit vállalatok világvezető szerepet játszanak. Az Economistban volt egy friss cikk, mely szerint már most 100 millió körül az érték ezeknek a indult vállalatoknak. Brit és amerikai vállalatok vezetnek ebben az ágazatban. Tudom, hogy van vita arról, hogy talán Európában kicsit lemaradtunk. Hát, ha nincs nagyüteni ahhoz hozzáférésünk, akkor ez a lemaradás gyorsulni fog. Az internetes nagy öt cég, Google, Amazon, Apple, Microsoft és Facebook nagy ötöse nagy pénzeket fektetnek be a stratégiai, stratégiai digitális kutatásba. Például mesterséges intelligencia gép létesítményekbe. És itt is meg is Nagy-Britannia áll legközelebb ezekhez. mert csak váltak a laboratóriuma, kampusza, ahol közelíthetünk Nagy-Británián keresztül. Csak hogy a léptéket lássuk, a Big Five vállalatok annyit költenek évente, mint a teljes Horizon költségvetés kutatásra és fejlesztésre. 70 milliárd volt ez tavaly, és bár 20 milliárdan megfejeltük ezt a költségvetést, a mesterséges intézetek kutatásában a nagyvállalatok szintén ennyit költenek a mesterséges intelligenciára. Kritikus fontossága tehát, hogy lekövessük a nagy internet cégek befektetéseit. Ezekben az aspektusokban, tehát a digitális és internetes kutatásos kiadásokban szintén a Big Five-hoz kapcsolódnak ezek a vállalatok, és itt is nevíteni jó pozícionált. Utolsó gondolatom az elektronikus kereskedelem és internet platformok témája. Érdekes módon a Britannia a legnagyobb. Az, az online értékesítés százalékában még Amerikát is megelőzik. Látjuk, hogy prominens és, és jól fejlett játékos ezen a az amerikai és ázsiai internetes vállalatok, ha Európába jönnek, általában Nagy-Britannián keresztül teszik. Az egyik legfrissebb friss fejlemény az, hogy az Amazon online jelenlétét gyorsan építi ki Európában, és Nagy-Britanniában teszteli ezt. Úgyhogy ebből, ebben a vetületben is jelentős az, ami Nagy-Britanniában történik. Hogy mindezt összekapcsoljam néhány pontban. A digitális belső piac tekintetében az EU könnyen lehet, hogy elveszti létfontosságú startup ökoszisztémához való hozzáférését, a kockázatőké és más finanszírozási formák tekintetében a digitális vállalatok fejlesztésében a Brexit hatásaként, és egyes innovációkra is hatással lehet az olyan szabályozat, mint a GDPR, és a tekintetben Nagy-Britannia egy kicsit rugalmasabban tud működni a területem, Lehet, hogy ezzel még javítják is a pozíciójukat a vállalatok és a tőke cél, célországaként. Tehát a rugalmas szabályozás erősítheti nagy a helyzetét, mint technológiai hub. egy új kezdeményezés a mecsesség és intelligencia tekintetében, amely talán reméljük kezeli ezeket a kockázatokat, amit pedig Vitter ajánlok néhány gondolat, mit tehetünk Szerintem mindenképpen szükség van erő, arra, hogy erősen fölhúzzuk a, a hozzáférést, vagy erősítve a ö, kapcsolatrendszert, vagy kiépítve a már Európában működő habokat, központokat, alternatívaként a Britanniával szemben, és nagyon fontos, hogy nagyon erős kutatásfejlesztési partneri viszonyt tartsunk fel Nagy-Britanniával, kritikus fontosságú a digitális innovációs területen. Ez az együttműködés. Ezzel zárom. Very good again, Köszönöm szépen. Nagyon érdekes gondolatok fogalmazottak meg most is, és olyan üzenetek, amelyeket korábban nem vettünk figyelembe az Egyesült Királyság vonatkozásában. Azt javaslom, hogy akkor most folytassuk és hallgassuk meg Domagoj Gyurjevicset, a harmadik előadót, aki a horvát szabályozó hatóság tagja volt, öt éven keresztül, és a Berek korábbi alelnöke. Öni a szó. Uh, good afternoon to everybody. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszöntök mindenkit. Én a Brexitnek az EU 27-ekre gyakorolt hatásairól szeretnék beszélni, az IKT politikáról és a szabályozásról. Először is szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek a lehetőséget, a meghívást, és a Brügel Intézetnek is. A korábbi munkám során részt vettem az európai szintű szabályozásban és döntéshozatalban a BEREK szabályozóhatóság részéről, valamint a Nemzeti Szabályozóhatóság tagjaként. A prezentációm során ezért megpróbáltam mindenek előtt azonosítani azon intézményeket, amelyek a szakpolitikai döntéshozatal és a szabályozás szempontjából fontosak. Véleményem szerint a BEREK a szabályozás harmonizációja szempontjából Európa szerte fontos, ami pedig a szabályos döntéshozatalt illeti a tanács előkészítő testületei, testületei fontosak, valamint a kommunikációs bizottság, a Cocom szintén fontos szerepet tölt be. A bizottság kezében van ugye a végrehajtó hatalom is, a szabályozás végrehajtása szempontjából. A három intézmény tehát fontos, és a tagállamok mindegyik munkájában részt vesznek. A prezentációm szempontjából, tehát fontos az Európai, e-, az Egyesült Királyság részvétele, és az, hogy mit veszítünk, ha az Egyesült Királyság elhagyja az Európai Uniót. Az Egyesült Királyság részvétele a, mind a három területen jelentkezik. Bizonyos esetekben inkább együttműködésről van szó a szabályozóhatóságok között, a bevált gyakorlatok terjesztéséről, ugye a szabályozási gyakorlatok terjesztéséről. Bizonyos területeken ez napi szintű munka keretében, máshol stratégiai szinten valósul meg, de érdemes megjegyeznünk, hogy az Egyesült Királyság és a többi tagállam komoly szerepet vállalnak ebben a munkában. Hogyan vesz részt az Egyesült Királyság tagállamként? Személyes tapasztalatom a berekben a nemzeti szabályozóhatóságokkal való együttműködés által vesz részt az Egyesült Királyság. Amikor csatlakoztunk eh, az Európai Unióhoz, eh, ez egy nagyon jó tapasztalat volt a mindennapi munka szempontjából a Nemzeti Szabályozóhatóság számára. A munkacsoportok szakértői szinten eh, azok a szervek, amelyek kidolgozzák a dokumentumokat, az Egyesült Királyság és más tagállamok is részt vesznek ebben a munkában, és az Egyesült Királyság eddig elég aktív szerepet vállalt és nagy hozzáadott értéke volt a, az ott elkészített dokumentumok színvonala szempontjából, ami pedig az Európai Unió tanácsát, illetve a szokványos a rendes jogalkotási eljárást illeti, a tagállami képviselők azok, akik részt vesznek a munkában. Nagyon fontos a kellő szakértelem, az előterjesztett jogszabályok számára a tanács, mint társjogalkotó kellő szakértelemmel és tapasztalattal kell, hogy rendelkezzen. És az Egyesült Királyság is részt vett ebben a munkában. A kommunikációs bizottságban szintén komoly együttműködés zajlik a különböző tagállamok képviselői között, amikor is együtt dolgoznak a bizottság által előterjesztett javaslatokon, intézkedés tervezeteken, tehát ott mindennapi szinten zajlik az együttműködés. A következő képekkel a következő diákon a Scott Marcus által felvázolt forgatókönyvek láthatók. Az első az európai gazdasági térségre vonatkozik, a következő pedig a szabadkereskedelmi megállapodásra. Ezek azok a dolgok, amelyek bekövetkezhetnek, illetve amelyek elveszhetnek, megszűnhetnek a kilépést követően. A zöld pipa azt jelenti, hogy mi az, ami továbbra is fennáll, az X pedig azokat a pontokat jelzi, amelyek nem folytatódnak. Ebben az esetben tehát, amennyiben az Egyesült Királyság az EGT tagja lesz, láthatjuk, hogy Norvégia vagy Liechtenstein és Izland általában vég, részt vesznek ebben a munkában. Vannak olyan kollégák, akik irányítják is a munkacsoportok munkáját, noha nem tagjai az Európai Uniónak, ami pedig a döntéshozatalt illeti ebben a kontextusban szavazati jog nincs. A tanácsban sok minden változna, ha az Egyesült Királyság már nem lenne tagja az EU-nak. A szakértelem tehát elveszne, és a kommunikációs bizottságban a megfigyelő státusz lehetséges, ugyanakkor a döntéshozatali folyamatban való részvétel során a megfigyelő státusszal rendelkező tagok nem vehetnek részt. Amennyiben kétoldalú megállapodás megkötésére kerül sor, hasonló lesz a helyzet, ahogyan azt Scott is elmondta. Az imént Svájc ugye megfigyelője a bereknek, ugyanakkor a tanácsban és a kokonban gyakorlatilag minden megváltozna. Amennyiben a szabadkereskedelmi térség tagja lesz, minden megszűnik, a szakértelem, amelyet jelen pillanatban az Egyesült Királyság képvisel, ez már nem lenne biztosított. Az ország nem venne már részt ebben a munkában a továbbiakban. Összefoglalásképpen tehát az utolsó dián azt láthatjuk, hogy milyen egyértelmű hatása lenne a Brexitnek. Szeretném hangsúlyozni, hogy a kihatás szintje attól függ, hogy milyen társulási megállapodás megkötésére kerül sor. Tehát amennyiben megvalósul az együttműködés a Nemzeti Szabályozóhatóság és az Európai Szabályozóhatóságok között, ez továbbra is lehetséges. Az együttműködés nem európai szabályozó testületekkel is működik, világszerte, tehát e tekintetben nem lenne jelentősebb változás. Az Egyesült Királyság Nemzeti Szavazóhatósága részt vehet a berek munkájában, de negatív lenne a kihatás, ugyanis a társulási megállapodás gyengítené az Egyesült Királyság szerepvállásának lehetőségét, ami pedig a jogalkotási eljárásokra gyakorolt hatást illeti, kezdettől fogva bármilyen forgatókönyv is valósulna meg, a többletérték, amelyet most az Egyesült Királyság képvisel elveszne, hiszen már nem lenne tagja az EU-nak. És hogyan hatna a kokom munkájának minőségére? Az első forgatókönyv szerint megfigyelő státusza lehet az országnak, de a többi forgatókönyv esetén a szakértelem elveszne. Végül pedig, ami számomra legfontosabb, az az elektronikus hírközlési politikára és szabályozásra, illetve ezen folyamat harmonizáció gyakorolt hatás. Például ami a roamingot illeti, vagy a hálózat semlegességet, illetve a digitális egységes piac megvalósítását. Az elmúlt 10-15 évben az Európai Unió a szabályozási eljárások harmonizációjára törekedett, hogy jobb helyzetet teremtsen, kedvezőbb kontextust teremtsen a végfelhasználók számára, de hogyan azt az első előadásból is hallhattuk ma, ezen a területen bekövetkezne bizonyos változás. Ez összehasonlítható lenne a jelenlegi nyugat-balkáni gazdaság helyzetével. Az Európai Unió szeretne közeledni a Nyugat-Balkánhoz, szeretné bővíteni a szabályozást, vagy lejjebb vinni az árakat, de a jogalap ehhez ebben a tekintetben problémákat vetne fel. Tehát az Egyesült Királyság bizonyos szempontból ebbe a helyzetbe kerülne, és felmerülne a WTO szabályainak megsértése. Amint a helyzet amennyiben a helyzet jelentős változáson menne keresztül, minden a szolgáltatók kezében lenne. A szabályozás az Egyesült Királyságra nézve nem lenne kötelező, ami nem csak a végfelhasználókra lenne kihatással, hanem a vállalkozásokra is azon vállalkozásokra, amelyek a kontinensen vagy az Egyesült Királyságban működnek összefoglalásképpen. Tehát az én véleményem az, hogy az Egyesült Királyság részéről a szakértelem mindig magas szintű volt, és ez egy komoly veszteség lenne az Európai Unió szempontjából. Hogyan lehet ezt kompenzálni a többi tagállam munkája, illetve egyéb szervezetek eh, esetleg kompenzálhatnák ezt, de erre az előadásról most nem terjed ki. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jól időzített ön is. Utolsó hozzászólásunk következik. Gerard Pogorel professzor, aki a Brexit kihatásról beszél az EU27-ek innovációra vonatkozóan és az ötödik generáció indítására vonatkozóan. Egy pozíciós dokumentumot Do- publikált erről tavaly parancsolja Köszönöm, elnök úr. Mint jól tudják, az 5G több technológia kombinációja, a technológiák, szolgáltatások kombinációja, különösen Európában egyik annak a gazdasági és iparpolitika célja lehet az Európai Unióban. A Brexit hatása különösen fontos erre az ágazatra, bár ezek globális technológiák, van itt egy geográfiai hatás is Európában, az EU27 és nem közötti feszültségben is, és ezek a földrajzi elemek besorolhatók, mint olyanokra, amelyek nincs hatással, potenciálisan pozitív hatás és negatív hatás, valamit nem tudjuk. Kategóriába sorolhatóak ezek. Az 5G, mondtam, egy kombináció, vannak standardek, szereplők, vállalatok, van egy földrajzi meghatározottság annak, hogy hol vannak a fő központok, termelési központok, mit jelent mindez az európai gazdaság változására vonatkozóan. A standardeket illetően ugye itt a nem változás kategória érvényesül. Minden egyes ország része annak a 200 országnak, amely az 5 g meghatározza, melyet különféle szinteken határozhatunk meg. Nemzetközi, regionális, európai szinten. Nem közvetlenül az EU, hanem az Európai PDT konferenciája, az Európai Szabványügyi Hivatal, illetve a GPP, egy ipari szervezet, szövetség, az ami az 5G-ben komoly tendereket indít. Ezen a területen tehát nincs különösebb hatás. Nem érzékelhető vagy várható. Ha megnézzük a kutatás fejlesztést, itt meg itt vegyesebb a kép. Gyorsan fel, megvizsgáltam részvevőket, meg a kutatási projekteket, amelyek 5G-vel foglalkoznak. A brit részvevőket külön vizsgáztam, egyetemeket. Nagyon híresek. The Surrey, Bristol, BBC, tehát köztestületi résztvevők, mint a BBC, mobiltelefontárságok, Vodafone például, és vannak brit központra működő kutatási központok. Sok harmadik országbeli ország, nem britanniában már csak nyelvoknál fogva is áldotta fel a központját, mint a Japán, cégek, a koreaiak, mint a Samsung, nagy amerikai digitális cégek is. Tehát a brit egyetemek, meg a BBC nyilván Nagy-Britanniában marad, de bizony vannak vállalatok, mint például a Vodafone, ami a legnagyobb európai mobiltelefon cég, megvette a Liberty Global-t, és a súlypontját a kontinensért látszik átenni. Az O2 is egy nagy brit cég, ami a telefonika része. Mi lesz a telefonika stratégiája? Úgy a brit központjába tesz a forrásokat, vagy a kontinensre, még nem tudjuk. A brit központú ipari, köz, ipari központok nagy kérdés jelentenek, hogy a koreai, japán, amerikai központok vajon ott maradnak-e Nagy-Britanniában, vagy, vagy vajon átjönnek -e az EU-27 orsz országaiba, az nyitott kérdés. Ez még viták tárgya. Méhest a, a, a szellem kín a palaszból, vagy megnyílik a Pandora szelencéje, meglátjuk, hogy lesz-e óriási mozgása, vagy, vagy mégsem. Bár, ahogy kollégám elmondta, más és más rendszerek jöhetnek létre a brit központokra, ilyen típusúak vagy svájci típusú lehet a kapcsolatrendszer, és nagyon fontos ez a tárgyalások előtt, szem előtt során figyelembe kell venni. Az ipari szereplők tekintetében az 5G-nek nagyon komoly kihatásai vannak, hiszen az 5G a átalakulás, az autóipar átalakulása, energetikai ipar átalakulása is összekapcsolódik az 5G-vel. De ez világszerte érvényesülő jelenség, sorozat, nem csak az euró érvényes. Az autóipar standardjeit túlmutatnak egy-egy állam határaim. Az infrastruktúrák Európában, ha fejlődnek, az autonóm autók, vagy az összekapcsolt közlekedési rendszer tekintetben jó lenne, hogyha a csatornán átnyúlóan kerülnek ennek szervezésre. Erről persze az ipar dönt majd. A vertikális ipari szereplők tekintetében látható, hogy olyan értékláncokat működtetnek, amelyek határon átnyúlnak. Ezt előtt még nem nagyon tárták föl, de annyit gondolhatunk, hogy a termelés bizonyos forgatókönyvek alapján bizony komoly hatásoknak lehet kitéve. Például a Nissan céget vizsgálva, amely Londonban működik. Sunderlandben építi az autókat, de a, a alkatrészek 27-szer utaznak oda-vissza a csatornán, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy lesz-e határa vagy sem nagy és Európa között, tehát a logisztikai hatás, kihatás bizonyos forgatókönyvek esetében nagyon súlyos lehet. És fontos, hogy ezt értékeljük is. Fentartsuk azokat az értékláncokat és logisztikai kapcsolatokat, amelyek fontosak. Az összekapcsolódások tekintetében is fontos, Pont ez azt várjuk az új technológiai generációtól, például 5G-től, hogy az európai digitális ipari bajnokok létrehozásában segítséget kap majd. Mert az 5G egyszerűbbé teszi majd az új vállalatok létrehozását blocks. So in, the, in this case, of course, the Minél nagyobb a piac, minél nagyobb a tudásforrás és háttér, minél nagyobb az adatbázis, mert itt annál jobb a helyzet. Ebben a konkrét esetben tehát minél nagyobbak az akadályok az EU25 és a Britannia között, annál rosszabb mind a két fél számára a helyzet. Összefoglalásként tehát, ha megnézzük ezeket a kérdéseket, lehet, hogy vesztünk az 5G-ben való európai vezető szerepből, Nagy-Britanniában, akikkel tárgyaltunk, azok ugye erős ellenmondást éreznek a, a között, a politikai szlogen között, hogy visszaveszik az elnőrzést a britek, meg a kutatási fejlesztésben dolgozók között, akik szeretnék megőrizni az előnyöket, amelyek exposed in, in British law, whatever. Az elektronikus telekommunikációs kódot úgy is átvették például a brit jogszabályokba, akárhogy is lesz. Végső soron tehát a parlament és a tárgyaló felek nagyon fontos, hogy lássák, milyen kihatások lehetnek. Sorry, thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Ön is betartotta az időt. Nagyon érdekes előadások voltak ezek arról, hogy eh, a Brexit eh, eh, potenciális kihatásai milyenek lesznek az IKT-ra, van-e valakinek kérdése, észrevétele? No, I'll just mention a few points. Akkor néhány megjegyzést tennék ír szempontból, hiszen ez a téma számunkra rendkívüli fontosságú, és az elhangzottak között voltak nagyon érdekes felvetések. Említette hogy a Brexit az EU számára és az Egyesült Királyság számára is egy vesztes helyzet lesz, de ki lesz a nagyobb vesztes, amennyiben nem születik megállapodás a koordinációról, a, egy olyan koordinációról, amely a leginkább hasonlít a jelenlegi szoros egyeztetéshez. Ami a roamingot illeti, a roaming díjakat, amelyeket megszüntettünk, javarészt itt az Európai Parlamentben született meg erről a döntés. Ki lesz a főkárvallott, ha az Egyesült Királyság úgy dönt, hogy a maga útján jár, és nem veszi át az egy európai roaming kapcsolatos döntéseket. Ennek milyen kihatása lenne, és voltak más észrevételek is, amelyeket érdekesnek találtam a különböző megállapodásokkal kapcsolatban, például Norvégia vagy Kanada vonatkozásában. Ez hogyan kapcsolódik a Horizon 2020-hoz? Ön azt állítja, hogy az Egyesült Királyság automatikusan részese kellene legyen a Horizont 2020-nak, hiszen Izrael, amely nem tagállam, részese ennek a programnak. És még valami, ami a politikai vita szempontjából releváns az a dolog, amiről Barnier úr is beszél, a kedvező dolgok ki válogatása. Politikai szempontból ez a mazsolázgatás ideális lenne az Európai Unió számára és az Egyesült Királyság számára, de hogyan tudjuk akkor az Európai Uniót egységben tartani, és hogyan tudjuk elérni azt, hogy az unión kívüli országok ne élvezhessenek ugyanolyan jogokat, mint az unió belüli tagállamok. Ami pedig az adatvédelmi pajzsot illeti, ami ugye a Safe Harbor-t helyettesíti. Ez működőképes lenne az Egyesült Királysággal összefüggésben? Azt hiszem, hogy ezt érdemes volna megvizsgálnunk és volna még néhány pont, amit érdekesnek találtam. Azt állítani, hogy az Egyesült Királyság egyfajta kapu az Egyesült Államok felé, ez helyettesíthető, hiszen az Egyesült Királyság is valószínűleg London hogyan tölthetné be a továbbra is ezt a szerepet az Európai Unió számára, ha egyszer nincs is benne az Európai Unióban. Ez számomra némileg ellentmondásos. Nem lenne, hogy egy másik város, ami talán nem annyira prominens, mint London, vagy mondjuk Berlin, vagy Párizs, Stockholm, Amsterdam, nem vágyna erre a szerepre, és nem lenne képes ellátni ezt a szerepet? Egyes, egyetértünk abban, hogy az Egyesült Királyság egy komoly szereplő lesz a mesterséges intelligencia szempontjából az unión kívül továbbra is egy jelentős szereplő lenne? elég hatalmas az Egyesült Királyság ahhoz, hogy vezető szerepet töltsön be az EA-ban, vagy ez csökkenne ez a befolyásos szerep a Brexit következtében? Ezek lettek volna a kérdéseim. Lehet, hogy lenne még néhány, igen. Főleg az utolsó előadó tért ki arra, hogy minden elveszhet, minden? Hát minden, minden bizonyal nem. Ahogyan azt Jurovics úr is mondta, és Pogorel úr megfogalmazott néhány nagyon fontos gondolatot, utalva az Egyesült Királyságbeli vállalatokra. A Brexit utáni kontextusban ezek a vállalatok ott maradnak, mint például a Vodafone vagy mások az Egyesült Királyságban? vagy esetleg a székhelyüket megváltoztatják, és ugye az angol nyelvű országok, mint Írország vagy Málta merül fel ebből a szempontból, és az egy európai unió egyéb országa is szóba, jöhet, szóba jöhetnek, ahol ugyanis ezek a vállalkozások ott is folytathatnák tevékenységüket. Ezeket a szempontokat tehát meg kellene vizsgálnunk, Jó lenne, hogy ezeket a prezentációkat is megkapnánk. A képviselők számára ez nagyon hasznos lenne, és ha áthutnánk ezeket a dokumentumokat, nyilván több kérdés is felmerülne bennünk a Brexit-tel kapcsolatban. Parancsoljon most önöki a szó. Go first, I think more than we're floating in my direction. <clears throat> okay, uh, as far as the lose, lose... a, hogy kiveszít többet, ezt a kérdést illetően. Szerintem minden elképzelhető respekt tekintetben az EU bizony rosszabbul jár, mint az EU27. Mind a két fél veszít ugyanakkor, de kérdés. Ugye lássuk, hogy a brit export mekkora, kereskedelem mekkora része megy EU-ba, és mekkora EU kereskedelem Nagy-Britanniába, hát Nagy-Britannia nagyobbat veszít. Egyes területeken nagyon nagy lehet a, a következménye. A GDP jelentős, jelentős hányada a pénzügyi szolgáltási iparukból jön az meg azért van ott Nagy-Britanniában, mert, mert Amerikához hozzáférnek, de az Európai Unióhoz is hozzáfértek. Amit leginkább elveszíthetnek a Brexit nyomán a britek, az, hogy nem, vagy nem biztosan nem tudják megtartani ezt a pénzügyi piaci pozíciókat, és eznek kihatásai lesznek. Nagyon sok londoni intézmény már intézett már most is EU tagállamokban e, nyit fiókat. Írországban, Párizs, Frankfurt, Amsterdam sorolhatnám, hogy nyitnak fiók vállalatokat. Nagy-Britannia elvesz, elveszít valamit, ami nagyon fontos volt a brit gazdaság szempontjából. Ami a roaming díjak, díjak kérdését illeti, itt is Nagy-Britannia veszít többet. Ennek egyik oka, hogy azok a brit fogyasztók, akik Spanyolországban itt ott utaznak, nagyobbak, mint, visz, mint vice versa. És az alkupozíció is erősebb az EU vállalatok részéről. Valószínűleg az EU cégek, vállalatok fent tudják tartani a roaming ö, díjaik szintjét, és nem tudnak a britek erre nagy hatást gyakorolni. Szerintem tehát a Nagy-Britannia többet veszít majd, mint az EU felmaradó része. Nyilván kollégámnak is lesz ezzel a mondandója. Ami Norvégia, a Kanada megoldást illeti, igaza van, nem automatikus ö, tagságot kell kínálni, hogy jelent ez a Horizon 2020-ban. Az Európai Gazdasági Térség tagjaként a szabályozás szerint lenne lehetőség ennek, hogy opt-in módon belépjen a Horizont 2020-ba. A másik esetekben, hogyha ilyen zuhanerőpülésben lépnek ki, vagy egy FTA esetében először egy társulási megállapodás kell aláírjanak az Európai Unióval, amiben pénzt kötnek le, amely az ország GDP-nek arányában kerül meghatározása hagyományosan. Itt is döntést kell hozni. Tehát itt a kérdés, hogy a viszonyrendszer versenyszerűbb vagy, vagy együttműködőbb. A, a jobb Brexit szenáriók szerint inkább kooperatív lehet együttműködés, de a legkeményebb Brexit esetén nem lenne Horizont 2020-as tagság. Van egy olyan forgatókönyv, gyakran, ami nem túl valószínű, de előfordulhat, hogy Nagy-Britannia a 27 e szemben egy alacsony költségű versenytársként jelenik meg, mint egy együttműködő. Ilyenkor a Horizont 2020 nem automatikus választást adja kell legyen, a privacy pajzs tekintetében, ha megnézzük a nagy multinacionális vállalatokat, Nagy-Britannia és az EU között, a határnak működés rendkívül fontos lesz. Tehát a, a, a személyes adatok átadásában nyilván lesznek bírósági perek, és a digitális ipar a Nagy-Britanniában és EU27-ben szétválhat. Az EU27-ek érdeke minden forgatókönyv szerint az, hogy a mostani GDPR rendszerhez hasonlót tartson meg. Tehát mindenképpen szükséges valamiféle Privacy Shieldre. Lehet, hogy intézményileg erőteljesebb eszköz kell majd, mint egy Privacy Shield. Mindenképpen működőképes, a jó hiszeműség alapján működő, működőképes rendszert kell felállítani. Persze, hogy az amerikaiak mit akarnak, azt nem tudni. Csak ennyit teszek hozzá. Hogy vajon a, a talán több EU tagállam is el tudja játszani a kapcsoló szerepkört, amit Nagy-Britanniával elvesztenek. Írország feltétlenül számíthat ilyen szerepkörre, Málta is a nyelv miatt, de nagyon sok más ország, Németországban, Franciaországban, Hollandiában is nagyon sok angol nyelvű munkaerő van. Nagyon sok holland jobban beszél angolul, mint én. És ezzel át is adom kollégámnak, biztosan lesznek válaszaik a kérdésekre. Uh, Köszönöm szépen. Ezzel a kérdéssel kezdeném, hogy minden elveszhet. Ugye a prezentációmban szerettem volna az EU27-re gyakorolt hatást bemutatni, és az Egyesült Királyság szerepét megvilágítani. Itt arra utaltam, amikor azt mondtam, hogy minden elvész, hogy a szakértelem elvész, vagy az a szabályozási kezdeményezés, amely esetleg az Egyesült Királyságból indult. A veszteség nyilván attól függ, hogy melyik oldalról nézzük. Ha válásra kerül sor, és nem marad kapcsolatban a két fél, ha nincs együttműködés, akkor nincsenek összekötő elemek. Erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy minden elveszhet. Nem azt akartam szemléltetni, hogy az Egyesült Királyság vagy az Unió lesz a nagyobb kárvalót. Ami pedig a roaming díjakat illeti, az a fél, amelyik többet veszthet, az a végfelhasználó. Az Egyesült Királyságbeli és az EU tagállamok kedvezményezettje is. A roaming rendelet előtt 2007-ben a piaci elvek érvényesültek. Az én megítélésem az, hogy bekövetkezhet egy olyan helyzet, hogy mivel a telekomágazatban minden, minden a attól függ, hogy milyen rendelkezések születnek a különböző felek között, és másfajta rendelkezések születhetnek más országokkal, ahol nincs egyensúlyban a forgalom. Hazámban nagyon sok a külföldi turista, nagyon sok az angol turista, és ha nem lenne kötelező érvényű már a roaming rendelet, előfordulhatna, hogy azok a turisták, akik Horvátországba utaznak, nem használhatnák a szolgáltatásaikat úgy, ahogyan ezt az Egyesült Királyságban tehetik. Ugyanaz a helyzet, ha én Londonba utaznék, tehát végeredményben azt hiszem, hogy a végfelhasználó lenne az, aki a legtöbb veszteséget kellene, hogy elkönyvelje, de itt nyilván a számok, a számok a számokon múlik, attól, azon múlik, hogy milyen adatforgalom bonyolódik le a két országok között. A szolgáltatók ennek függvényében csökkenthetnék az árakat, vagy úgy alakíthatnák, ahogyan azt jelenleg teszik. Köszönöm, elnök úr. Ha hozzátetnék ehhez néhány szót, Svájc egy kicsit olyan helyzetben van, mint amilyenben az Egyesült Királyság is kerülhet, részt vesznek a berekben, a roaming statisztikákban is, ugyanakkor a roaming rendszernek nem tagjai, és ami kiderült az évek során, az az, hogy a svájci felhasználók sokkal többet fizetnek, mint az, e, mint az európai felhasználók. Az Egyesült Királyság szeretné, szeretné elkerülni ezt a helyzetet, a kérdés, hogy erre képes lesz-e. Néhány megjegyzést tennék még erről az összekötő szerepről. Ez kemény Brexit esetén nyilván nehézkesé válik, de tudjuk, hogy keményen küzdeni fognak azért, hogy ne hagyják el a digitális egységes piacot. Nem tudom elképzelni, hogy végeredményben ezt bekövetkezzen, ugyanis tekintettel a jelenlegi szerepükre ez egy bolond döntés volna. Szerintem inkább egyfajta soft landing fog bekövetkezni, és valószínűleg maradnak, ami érdekes lehet a high-tech vállalkozások számára. Náluk ugyanis ott van a pénz, Európában ott van a tehetség. Tehát, hogyha nem tudják a tehetséget vonzani, akkor kudarcra van ítélve az Egyesült Királyság, mi pedig a lendületet veszítjük el, és az 5G szempontjából is az időzítés nagyon fontos. Hogyha nem működnek együtt velünk, akkor mi is pozíciókat veszíthetünk. Végeredményben azonban úgy gondolom, hogy megtalálják a módját annak, hogy együttműködjenek velünk. Én ezt másképpen elképzelhetetlennek tartom. Ez nem lenne egy bölcs döntés, és az időzítés szempontjából sem lenne jó. És ami az EA-t illeti, azt hiszem, hogy az kutatásfejlesztés lenne a könnyebb kérdés, ez ugye Európa érdekét szolgálja, és az Egyesült Királyság érdekét is, ezért úgy gondolom, hogy valószínűleg folytatódni fog az eddigi partnerség. Másképpen ezt nem tudom elképzelni. Very shortly. Röviden csak. Amikor az 5G-t vizsgáljuk és a technológiákat, ehhez kötődően. A lépték határoz meg mindent, ahogy a kollégáim elmondták. 12% az EU lakosságnak és a piacnak veszne el. Ez nem jó az EU27-eknek, hát még rosszabb Nagy-Britanniának. Tehát a lépték a méretarány nagyon fontos, és így a földrajzi pozíciók is meghatározóak. Úgy gondolom, hogy a földrajzi tényező Nagy-Britanniából az EU-26-ak felé való áttételekre utalnak. Nem látom, hogy Nagy-Britannia még az alacsony költségű versenytárs szenárióban sem lehetne vezető az 5G eszközökben vagy hálózati létesítményekben. Nem hiszem, hogy egy brit cég az Apple-lel vagy a Samsung-gal versenyezni tudna, sőt, inkább azt látom, hogy a tudás és a források Nagy-Britanniából a kontinensre mennének át, ez van a forgatókönyv szerintem inkább. Az persze, hogy kérdés, hogy mennyire erőteljesen. És a tárgyalások során, amelyek nyilván globális összefüggében folynak. Ugye nyilván lesz törekvés a mazsolázásra, például a kutatásban, ugye a, a kutatók nagyon szeretnének együttműködni a brit kollégákkal, de lehet, hogy a brit kormány. követel madélt, amit az EU nem tudsz teljesíteni. Az egész tehát a felvilágosult tárgyalók kezében lesz. Nehéz alkú áll a felek előtt. És komoly dilemmákat jelent Például a Galileo. Tudom, hogy a bizottság is foglalkozik a Galileo kérdésével ősszel. Ebben a rendszerben nagyon kemény döntéseket is kell majd hozni, hogy vajon Nagy-Britannia 12 milliárddal hozzájárul-e, vagy negy, sokan azt mondják, hogy itt, itt az EU27-ek e, számára ez egy bonanza, ez egy óriási nagy lakoma. De hát minél nagyobb a, a, a műholdas rendszer, annál hatékonyabb. Tehát ha elveszítjük Nagy-Britanniát a Galileóból, annak lehetnek politikai okai is, meg védelem politikai okai, tehát nagyon nehéz dilemmák és, és alkuk, adokkapok alkuk lesznek majd itt várhatóak. Köszönöm. Nagyon fontos témákat beszéltünk meg, és azt hiszem, hogy további döntések alapjait szolgálják azok a gondolatok, amelyeket felvetettek itt európai parlamenti képviselőtársaim e szerint is értékelték ezeket. Köszönöm Markus úr, Katalin úr, Hirovics úr és Pagar urak. És nagyon sok gyakorlati megoldás kereteit is felvázolták, a problémák felvetésén túl, ez persze kellett a kommunikációs szakértelmük is. Köszönöm. Most pedig utolsó napirendi pont. Következik, hogy bejelentem a következő ülésünket. Július másodikán és július harmadikán lesz. Július másodikán dél, dél, délután, július harmadikán dél, délelőtt. Ezzel zárom az ülést. Köszönöm szépen a részvételüket.